Il presidente. Az elnök. Andiamo. Kollége, e Kedves kollégák, kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. Folytatjuk az ülést. Bejelentem a második szavazás eredményét az alelnökök választásának a során. en szavaztak, 16 nem érvény, vagy érvénytelen, vagy üres szavazat, 663 érvényes szavazat, 332 kellett az abszolút többséghez. Azok a jelöltek, akik elérték az abszolút többséget, Kolája képviselő és Papadimulis képviselő. Respektivamente. És ők Kolája képviselő 426 szavazatot kapott, Papadimulis képviselő 401 szavazatot. A többi jelölt, Kásztádó képviselő 284 szavazatot kapott, Krászadevszki képviselő 261 szavazatot, Bizotta képviselő 142 szavazatot. Gratulálok természetesen a megválasztott alelnököknek. A 17-es cikk 2-es bekezdésének megfelelően az alelnökök sorrendjét, az határozza meg, hogy milyen sorrendben választották őket, hogyha azonos a szavazatszám, illetve a kor is meghatározza ezt. Tehát gyakorlatilag még egy alelnököt kell választanunk az alelnökök választása során, ezért harmadik szavazásra is sor kerül. Azt javaslom a képviselőknek, ha nincs ellenvetés, akkor elektronikusan szavazzunk. De hivatalosan meg kell, hogy kérdezzem, van-e ellenvetése valakinek ezzel a javaslattal szemben? Nincs ellenvetés, ez egyértelmű. Akkor érvényesnek tekinthetem még a második szavazásnál a jelöltek személyeit? Hogyha nincs felszólalás, akkor a jelöltök ugyanazok, mint a második szavazás során voltak. Az átláthatóság okán meg kell, hogy kérdezzem, hogy az itt ülő mindenki képviselőnél itt van-e a szavazókártyája. Quindi devo Akkor azt kell, hogy feltételezzem, hogy mindenki tud elektronikusan szavazni. Tessék. Tessék. Elnök úr, úgy gondolom, az eredményekről kaptunk információt. Egy tíz perces időre szünetre lenne szükség technikai dolgok elintézése végett. Nem az elnökök kellene, hogy ezt kérjék? Prego, onorevole, presidente Zanni. Zanni elnök úr, öné a szó. Az identitás és demokrácia azt kéri, hogy az előző szavazási körökhöz hasonlóan írásban szavazzunk. E allora la proposta del voto elettronico. Akkor az elektronikus szavazásra vonatkozó javaslat. Erről szavazunk. Van-e valaki, aki szeretne felszólalni az elektronikus szavazás mellett? Nem, most nyilatkozatot kérek, nem szavazni kell. Szeretne -e valaki szót kérni? Korbert képviselő, tessék. Yes, Mr. President, I think it would... Elnök úr, úgy gondolom, hogy sok időt spórolnánk meg, hogyha a rendszert használnánk. Van rendszer erre, használtuk, már nagyon jól működik ez egy titkos szavazás továbbra is így lesz, és szerintem mindenkinek az a legjobb, ha gyorsan és hatékonyan dolgozunk. Allora, mettiamo... Akkor most szavazásra bocsátom azt a javaslatot, hogy elektronikusan szavazzunk. Ki támogatja, emeljék fel a kezüket. Ki van ellene? Ki tartózkodik? A javaslatot elfogadtuk. Però per rispond... az előző kolléga által föltett kérésre vonatkozóan az a válaszom, ugye 10 perces szünetet kértek, 5 perc szünetet adok, ezt követően lesz elektronikus szavazás. Köszönöm. On va commencer. Megkezdjük. Kollége, kollégi, riprendi... Kedves kollégák, folytatjuk az ülést. Quindi le candidature sono sempre quelle, no? Non ci sono i nomi? no eh, is a reglement no no no no no. Allora, e Kedves kollégák! Kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. Kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet, kedves kollégák!